Igen, szomorú hírrel kezdeni a mai ülést. Miguel Portás kollégánk tegnap elhunyt. Tudtuk már eddig is, hogy igen komoly, súlyos betegségben szenvedett Miguel, és rendkívül nagy erővel küzdött ellene. Még pár nappal ezelőtt is itt volt velünk. és két műtét között a kezelés időszakában ismét dolgozott, és elmondta, hogy az, hogy a parlamentben is velünk dolgozhat, ez nagyon nagy segítség volt számára a betegség elleni küzdelmében. Miguel 53 éves volt. Közgazdász, újságíró, több könyv szerzője, a Blokodeszkárda alapítója és vezetője Portugáliában. Először 2004-ben választották meg, ez a mostani a második mandátuma volt. Minnyáján nagyon jól ismertük, és nagyon szerettük a GUE koordinátoraként. Én személyesen kevéssé ismertem, de mint önök is azt gondolom, hogy nagyon nagyra értékeltük, hogy a közérdekét mennyire jól felismerte. Természetesen a saját frakciója és saját politikai meggyőződésének az érdekeit képviselte, de mindig másokért küzdött. A személyes szerepvállalása, bátorsága mindig is példaértékű lesz számunkra. A családjának, a hozzá közelállóknak, az itteni munkatársainak szeretném elmondani, hogy mennyire mélyen érzek velük. A koordinátorok azt mondták, hogy szeretnének ők is egy pár szót szólni, úgyhogy Hogyha bárki most szeretne hozzászólni, akkor azt megadom a szót, és utána egy perces néma csendel emlékezünk rá. Sidonia. E, szanowni Państwo, ze smutkiem i z żalem dowiedziałam się o śmierci naszego kolegi. Rendkívül nagy szomorúsággal hallottam Miguel Portással kapcsolatos hírt. Számomra és a frakcióm számára Miguel példaértékűen végezte képviselői munkáját, mindig is tiszteletben tartotta a különböző politikai véleményeket, és ugyanakkor mindig a saját politikai meggyőződését képviselte. Személyesen is rendkívül sajnálom azt, hogy ráadásul fiatal kiskorú gyermekei is vannak, úgyhogy együttérzésem a családtagjai felé is, biztos, hogy még erre mindig emlékezni fogunk, és mindig hiányozni fog nekünk. Köszönöm, Szidónia. Görön. Uh, Köszönöm szépen. Szomorú nap ez valamennyiünk számára. Miguel Portas nagyszerű kollégánk volt, nagyon nehéz helyzetbe került személyesen. A saját hazájában is nehéz helyzet alakult ki, és az Európai Parlamentben is kemény kihívásokkal szembesült. De mindig olyan kolléga volt, aki megőrizte a humorát, nagyon keményen tudott harcolni, személyesen és politikailag is, és elszántan küzdött a hátrányos helyzetű emberekért ideológiailag közelítette meg a kérdést, de a gyakorlatban konstruktív volt. Nagyra becsültük a munkáját a költségvetési szakbézítságban és a koordinátorok körében is. Nagyon foglalkoztatta a globalizációs alap, és támogatni kívánta azokat, akik elveszítették a válság idején a globalizáció, mint a munkahelyüket, és itt kiváló munkát végzett. Tényleg hiányozni fog nekünk Köszönöm, Góren. Helga. Köszönöm szépen. Első alkalommal hallom ezt a szomorú hírt. Nem tudtam erről korábban. Sokkol a hír. Tényleg rossz hír. El kell, hogy mondjam, a család és a kisgyerekek szempontjából és ez rettenetes hír. Tudjuk, mit jelent ez egy családnak, hogyha kisgyerekes családban hal meg az apa. Itt a parlamentben el kell, hogy mondjam, nem osztottam a véleményét nagyon gyakran, de tisztességesen, fermódon módon kezelte a kérdéseket. Nagyszerű ember volt. Hiányozni fog, és nagyon szomorú ez a hír. Köszönöm, Helga. Köszönöm szépen. Amikor tájékoztattak bennünket arról, hogy eltávozott Mikkel, megnéztem a kollégákat, és láttam az arcukon, hogy mennyire érintette őket ez a hír, valamennyiünket. Valamennyiünk számára ez egy nagyon szomorú hír volt. Egyik kollégánk hagyott el bennünket, az együttműködés a parlamentben az egyik legjobb dolog. Különböző ideológiák mentén dolgozunk, különböző véleményünk, meggyőződésünk van. Úgy tűnik nekem, hogy Miguel éppen ennek az együttműködési készségnek volt az egyik legjobb példája. Számos témában radikálisan más véleményen voltunk, de ő mindig közreműködött, együttműködött, és nem fogjuk elfelejteni őt. És mindenképpen szeretnénk eljutatni gyász táviratunkat a családnak. Köszönöm. Miguel. A szekfi forradalom előestéjén halt meg. A szekfi forradalom évfordulójának előestéjén halt meg. sokat írt arról, hogy az emberek egyenlőek, és amikor azt kérdezték tőle, hogy miben egyenlőek az emberek, arra azt válaszolta, hogy az életük első és utolsó napjában mindenki egyenlő. Kérem, egy perces néma csember, emlékezzünk Miguel Portásra.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 szeretném bejelenteni, hogy közöttünk van Andrei Splejkovics, horvát megfigyelő. Üdvözlöm! Rendkívül szomorú, hogy az ön érkezése ezen szomorú naphoz köthető, de ön is családtagnak számít, és nagyon örülünk annak, hogy itt van velünk. Pejkovics úr európai ügyi volt államtitkár, tehát fontos szerepe volt a horvát csatlakozási tárgyalásokban, és nagyon örülünk annak, hogy részt vesz a munkánkban. A néppárt tagja és a szocialisták részéről pedig Milorát Pupovácsot üdvözlöm, aki nincsen itt, aki a szerb független demokratikus párt tagja. Üdvözlöm. Euh, vous avez vu l'ordre du jour. Mindenki láthatta a napirendet lenne egy közleményem arról, hogy mi lesz a mai napi rendünk főpontja. Lewandowski biztos úr fogja a 2013-as költségvetés tervezetet ismertetni. Mint önök is tudják, egy ideje az Európai Bizottságtól megkaptuk a jogot arra, hogy azt az elvet elismertessük, hogy azon a napon, amikor a kollégium az éves költségvetés tervezetet elfogadja, ezen ülés után közvetlenül eljön a biztos a szakbizottságba, azért, hogy a parlament a költségvetési szakbizottságon keresztül így információt kapjon a költségvetés tervezetről. Majd pedig ezek után fog a biztos a sajtóval is tárgyalni, a sajtót is tájékoztatni az előadóval közösen. Idén ezt az eljárást egy kicsit felborította az a tény, hogy ezen hagyomány mellett van egy másik hagyomány is, mi szerint, hogyha új elnöke van az Európai Parlamentnek, az Európai Parlament ezen új elnökét megválasztása után rövid idővel felkérik, hogy vegyen részt a kollégium ülésén, ugyanúgy, ahogy az Európai Tanácsban is meghívást kap, és negyedévenként, elnézést fél évenként a soros elnökséggel miniszteri szinten is találkozik. Schulz elnök urat ma felkérték, hogy vegyen részt a kollégiumi ülésen, és hát utólag vettünk, vettük észre azt, hogy a kollégiumi napirend miatt ez egy kicsit ütközést jelentett, és némi ellentmondást okozhat. Miután tegnap este is még telefonáltam Schulz úrral, és még ma reggel is, mielőtt elment volna a kollégiumülésre, abban állapodtunk meg, hogy a két eljárást el kell különíteni egymástól. Tehát nincsen ellentmondás, Schulz elnök úr a kollégium ülésre fog elmenni, hiszen erre meghívást kapott. Ott a kollégium előtt, majd pedig egy sajtó értekezleten Barozó elnök úrral közösen alkalma lesz arra, hogy elmagyarázza, hogy az Európai Parlament nevében hogyan látja ő a kapcsolatok alakulását a parlament és a bizottság között, és nem fog a költségvetésről beszélni. A költségvetés tartalmáról semmilyen megjegyzést nem fog tenni. Egy következménye van ennek a mai napi rendünkre, az, hogy ahelyett, hogy ahogy azt eredetileg terveztük, Lewandowski biztos a délelőtt második felére hívtuk volna meg, ő végül is aztán délután első felében, tehát fél háromkor fog eljönni hozzánk. Előtte nem találkozik a biztos úr a sajtóval, valószínű, hogy majd csak este fog találkozni, úgyhogy ez az ő saját problémája. Tehát fél háromtól négyig másfél órán keresztül eszmecserét folytatunk Lewandowski biztos úrral, aki bemutatja nekünk a költségvetés tervezetet, és mindenki, az előadó és a koordinátorok és más képviselők is feltehetik a kérdéseiket neki. És utána megtehetik a megjegyzéseiket is. Tegnap Giovanni Laviával telefonáltam, igen. A harmadik sorban ül csak, nagyon szerényen. Giovanni és Derek majd a megjegyzéseiket elmondják négy órától kezdve. A többivel kapcsolatban, a napirend többi részével kapcsolatban nincsen változás, tehát akkor most először is meghallgatjuk a pénzügyi eszközök hatékonyságáról szóló beszámolót. Heidel Carvalho Szavál a lesz illetékes ennek, és utána szavazni fogunk a délelőtt második felében, és mint már mondtam, akkor a délután első napi rendi pontja lesz Lewandowski biztossal az eszmecsere. A napi rendel kapcsolatban nincsen megjegyzés, ezt akkor elfogadottnak tekintjük. A Kobű hírlapban olvashatják az ezzel kapcsolatos értesítéseket, ami pedig a március 21 i jegyzőkönyv elfogadását illeti, szokásosan, hogyha az ülés végéig nincsen megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most pedig térjünk át a pénzügyi eszközök hatékonyságáról szóló munkaértekezletre. Meg is adom a szót egyből előadónknak, Gádi Hedernek. Gádi Szavalasszonynak. Gracias, presidente. La verdad que se hace difícil en un día. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon nehéz egy ilyen napon a Költségvetési Bizottságban ülésezni, de az ülés kezdeténél ön elmondta, hogy portas kolléga mindig is folytatta a munkáját itt a szakbizottságban, úgyhogy az ő munkája szellemében talán a legjobban akkor adózunk tisztelettel az ő emlékének, hogyha folytatjuk a munkánkat. A pénzügyi eszközök hatékonyságáról szerveztünk workshopot. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a vendégeinknek, akik hajlandóak voltak eljönni ide az ülésünkre, a Költségvetési Bizottságba. És nagyon nagy érdeklődéssel várom az előadásukat. A terem is szemmel láthatóan tele van érdeklődőkkel hiszen ennek a workshopnak a témája nagyon nagy érdeklődésre tart számot. Elmúlt év októberében a bizottság közleményt adott ki az innovatív pénzügyi eszközöknek érintő jövőbeli jogszabály keretről, úgyhogy mi célszerűnek tartottuk, hogy megszervezzük erről ezt a workshopot, és különböző szemszögökből megnézzük, hogy az eddigi pénzügyi eszközök hogyan működtek, illetve azok működéséből, a múltból, a jövőbeni jogszabályok számára milyen tanulságokat tudunk levonni. Két részből áll a workshop. Az első részben bemutatásra kerül egy tanulmány, amit mi rendeltünk meg, itt a különböző pénzügyi eszközöket analizálják, a múltból nézve és a jövőbeli pénzügyi eszközökre aránylás, ajánlásokat hallhatunk, a workshop második felében pedig különböző álláspontokat, szakértőket hallgathatunk meg, olyan szakértőket, akik az adott kérdésnek, tehát a pénzügyi eszközöknek a hozzáértői. Nagyon kevés időnk van a workshopra, minden egyes előadónak körülbelül 20, 5 perce lesz arra, hogy bemutassa az álláspontját, de számunkra mindenképpen fontos volt, hogy a lehető legtöbb szakértőt meghívjuk, meghallgassuk annak érdekében, hogy egy szélesebb körű, általánosabb áttekintésünk legyen a pénzügyi eszközökről, és olyan elemzésünk legyen, ami jól megmutatja, hogy mi az, ami bevált, mi az, ami nem, hol van még javításra lehetőség. Anélkül, hogy tovább szaporítanám a szót, rögtön in medias res James Pence-nek, Julie Smithnek és Philip Tátjénak adom meg a szót, akik a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tanulmányt készítették. Köszönöm, Heather, ezt a bemutatót, bevezetőt. Van egy igen komoly praktikus, gyakorlati problémánk, nagyon sokan szeretnének hozzászólni, és nagyon sok előadónk van, és mindenképpen 3.4.11-re be kell fejeznünk ezt a napi rendi pontot. Kérem tehát, hogy mindenki a, ö, ne csak, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt, hanem ennél rövidebben próbálja meg befejezni, úgyhogy tényleg ö, nagyon keményen fogok eljárni. Először tehát az analitikus tanulmányt James Pence fogja bemutatni, Julie Smith és Philip Dardier, őket nagyon jól ismerjük. Megadom a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. Köszönöm a lehetőséget mindenek előtt. A címet azért választottuk, mert össze szeretnénk foglalni a pénzügyi eszközök használatának lényegét, célját. Itt vannak a témák, a célok. Judith Smith fog erről beszélni, és egy Kenzi, Kenzi stílusban fogja elmondani a véleményét. Jó reggelt kívánok! Mint James elmondta, egy olyan címet választottunk, amely egy kicsit technikai jellegű, a növekedés erősítése az EU költségvetés útján vagy révén a pénzügyi eszközök, a pénzügyi engineering eszközök lehetőségéről kívánunk értekezni. Szerettük volna megnézni a 2007-2014 közötti a jelenlegi pénzügyi keret fejlődményeit megvizsgálni, és ezt követően szeretnénk megnézni 2014-2020 közötti időszakot, 25 pénzügyi eszköz, 14 belső és 11 külső eszköz, amit vizsgáltunk ebben az összefüggésben. A jelenből és a múltból indulunk ki, és egy kis kitekintés marad csak a jövőre. Dardier asszony mondta a, egy későbbi vitára kell majd sort keríteni mi azt szerettük volna, hogy megnézzük, mire képesek valójában a pénzügyi eszközök, és további jelentéseket is kell majd készíteni, amelyben megnézzük a javaslatokat, amelyet a bizottság tett. Amiről beszélünk, az az, hogy az Európai Unió hogyan tudja hatékonyan és eredményesen elérni a céljait a költségvetésen keresztül, és ez nem csak visszanemtérítendő támogatások útján működhet. Természetesen a támogatások fontosak, de valamilyen pluszra, valamilyen plusz áttételre is szükség van, amikor pénzt költünk, és erre adnak lehetőséget a pénzügyi eszközök. A cél természetesen, hogy hiteleken vagy tőkén keresztül segítsük a növekedést, és lehetővé tegyük a plusz magánszféra részvételt is. Mindenek előtt itt azt kell megvizsgálni, mi a helyzet a kockázattal, mint James elmondta, egy, egy Keynesi program vagy gondolat, nehéz időket élünk, van egy adósság és egy pénzügyi válság, és egyre nehezebb befektetőket szerezni az Európai Uniónak plusz befektetésekre van szüksége ahhoz, hogy a saját forrásait használja. Erre lehet térítő támogatásokat kínálni, és pénzügyi eszközöket természetesen. De a növekedésről van szó, projektfinanszírozás útján így alakul ki a növekedés, és természetesen meg kell sokszorozni a hatásokat, amit az EU költéseivel vagy támogatásaival tudunk elérni. A cél az, hogy külső finanszírozást szerezzünk, magán és állami finanszírozás, közösségi finanszírozás útján, és azt kell látni, hogy igazából az EU finanszírozás egyfajta biztosítékot adhat más finanszírozóknak, és ez egy komoly támogatás. A pénzügyi eszközök céljai arra szolgálnak, hogy javítsuk ki a hiányosságokat, de van nagyon gyakorlati jelentőség, és infrastruktúrába kívánunk pénzt, kutatásba kívánunk pénzt vonzani, és a projektmenedzsmentbe. Itt meg kell nézni a legfontosabb belső pénzügyi eszközöket, ezek itt szerepelnek az egyik dián. Tehát van egy belső dimenziója a pénzügyi eszközöknek, kis és középváltok létrehozása, a tőkepiac erősítése, mikrokreditek biztosítása, tehát ezek infrastruktúrális beruházások, de hangsúlyozni kell a külső eszközöket is. Itt természetesen arról van szó, hogy az Európai Unió nem csak önmagával foglalkozik, hanem a földközi tengeri térséggel, Latin Amerikával is, tehát vannak szomszédai most pedig Filip Dárgyi röviden bevezeti a kockázat témáját és az üzletkötések témáját. Jó reggelt kívánok! A kockázat mindig benne van a befektetésekben, hogyha arról beszélünk, hogy milyen katalizátorai vannak a növekedésnek. Egy öt évvel ezelőtt véget ért egy aranykor, amikor nagyon kis, nagyon komoly kockázatokat is vállaltak. Kezelni kell tehát a kockázatokat nagyon széles értelemben. Vannak különböző kockázatok, szociális kockázatok, de ha nem teszünk semmit, annak is van egy kockázata, tehát azzal is pénzt veszítünk, és nem érjük el a céljainkat. Hogyha megnézzük a befektetési folyamatot, akkor kritikus, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. A különböző diákon láthatók, milyen típusú ilyen eszközök vannak, hogyan tudjuk a kockázatot minimálisra csökkenteni, és megfelelő bevételekre, jövedelemre szent tenni. mi, hogy mérsékeljük a kockázatot, ahhoz meg kell néznünk technikai projekt szinten, hogyan tudjuk csökkenteni a kockázatokat, illetve hogy milyen befektetéseknél alkalmazhatunk. Az egyik legfontosabb dolog, hogy az összes eszközt megvizsgáljuk szektoronként és technikai típusonként, és hogy olyan modellt kívánunk létrehozni, amely a kockázatokat kezeli és megfelelő bevételt és biztosít. Nagyon különböző termékekről beszélünk ebben az esetben, ezeket egy makroszintre visszük nagyon fontos jellemzője a portfólió menedzsmentnek, hogy nagyon eltér, hogy különböző befektetéseket tud összevonni, hiszen vannak nagyon magas kockázatú befektetések, amiket önmagában nem érdemes felvállalni. Két kategória van, a hitel és a tőke. Természetesen komoly nyomás van a piacon a hitelek esetében, tehát nagyon nehéz hozzájutni ehhez Hogyha megnézzük a portfólió elmélet előnyeit, nyilvánvaló itt a legkülönbözőbb eszközök szerepelnek egymás mellett, és nagyon jól ki lehet egyensúlyozni a kockázatokat. Hogyha gyakorlatilag az eredmény az lehet, hogy alacsonyabb kockázat mellett magasabb megtérüléssel számolhatunk. És az egyik legfontosabb jellemző, amiről szintén beszélni szeretek, azok a szerződéskötés, a szerződés feltételek kialakítása. Nagyon sok ilyen szerződést kell megkötni, és ez egy fontos folyamat. Megfelelő tímeket kell összeállítani a különböző intézményekből, különböző földrajzi területekről, tehát nagyon diversifikált módon kell ezt hozzáállnunk, és természetesen nem jó, hogyha teljesen homogén tulajdonságokkal rendelkeznek a résztvevők, meg kell érteni a kockázatokat, ehhez meg kell érteni a célokat is, és mm, hm, hm, egy több intézményt átölelő csapatot kell kialakítani, és így tudjuk a befektetéseket a legideálisabban alakítani. Köszönöm szépen. Eddig pozitívak az eredmények. Számos ügyben vizsgálódott és tanácsot is adott a szembevőszék. Három pontra szeretnék koncentrálni. Először is, hogy megfelelő konzisztenciára van szükség a pénzügyi eszközök formátumában. A Költségvetési Szakbizottság titkásságában is ismeretes, hogy ellenőrizni kell, hogy ugyanolyan módon alkalmazzák az egyes fogalmakat a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, és hogy hogyha egy másik pénzügyi eszközre nem vonatkozik egy adott tulajdonság, akkor azt másként is kell leírni. Üdvözölnénk, hogyha egyszerűsítve lehetne áramvonalasított szabályok alapján az erre szánt jogi keretet. Üdvözölnénk, hogyha nagyobb lenne a koherencia az eszközök között, és nagyobb lenne az átláthatóság. Szeretnénk, hogyha a pénzügyi eszközök száma csökkenne, az összefogás ezek között viszont megnőne, és az erre vonatkozó szabályok száma minimum szinten maradna. És természetesen nagyon szívesen várjuk a kérdéseket. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, hölgyeim és uraim! valóban betartották a rendelkezésre álló időt, és nagyon köszönöm a rendkívül érdekes következtetéseket. Ezen elemző tanulmányra most a pénzügyi intézetek és a bizottság képviselői fognak reagálni, elmondják, hogy ők milyen következtetéseket vontak le ezen tanulmányból, Először az Európai Bizottság felé fordulok. Hárman képviseltetik magukat, és hárman szeretnének a bizottság nevében képvis- szólni. Összesen három percet kapnak. Paradi úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Szeretném felhívni a figyelmet arra, akik már elolvasták a tanulmányt, hogy mi az utolsó pontja ennek, amiről James Spence is beszélt a jogszabály keretekről van szó. Szabályozási keretekről. A Gressle asszony, Guldergeier és talán mások is, akik a tárgyalásokban részt vettek, Legalini úr is, sikerült elérniük a parlamenti módosítók révén, hogy nagymértékben javuljon egyrészt az átláthatóság, az értesítési kötelezettség és a költségvetési hatóság felügyelete ezen eszközök végrehajtásánál. Ezért tehát igen, szigorú jogszabály keretet lehet így alkalmazni, és ez az összes pénzügyi eszközre alkalmazandó lesz. A közeljövőben szeretnénk megállapodásra jutni a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. Még a tanácssal van némi probléma, a tanács a reflow témájában még eléggé vonakodik, és mi szeretném, hogyha számíthatnánk a Költségvetési Szakbizottság támogatására azért, hogy elérhessük azt, hogy a reflows, tehát az eszközök újrafelhasználásával kapcsolatos álláspontjunkat ők is támogassák. Enélkül ez a szabályozás nem lenne teljesen működőképes. Majd pedig a szakbizottságok és a parlament támogatását kérjük azért, hogy elérhessük, hogy a pénzügyi eszközök között minden ágazatban koherencia legyen, akik ezt felhasználják. Tehát szeretnénk a szakbizottságok és a parlament támogatását kérni a tárgyalások során, hogy támogassanak minket, legyen ez az ágazati kérdésekben, vagy pedig általában a pénzügyi szabályozással kapcsolatban. Avenit úr. I would like to thank the committee for the opportunity. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy lehetőséget kapok, hogy hozzászóljak ezen fontos vitához a pénzügyi eszközökről. Köszönöm szépen a tanulmány elkészítését. Nagyon érdekes gondolatokkal álltak elő. A pénzügyi eszközök arra szolgálnak, hogy szakpolitikai célokat érjünk el. Ez nem egy új dolog. Mint egy 15 évvel ezelőtt hozták létre ezeket, egy adott összefüggésben. A bizottság sokáig vizsgálta ezeket, a legkülönbözőbb értékelések készültek ezekkel kapcsolatban, egyébként a számbevőszék is vizsgálta őket, és meggyőződésem, hogy sikeresnek bizonyultak ezek, és tudom azt is, hogy igen, hatékony módja módját kínálják annak, hogy az EU politikákat képviseljük. Három előnyük van ezeknek. Egyrészt arról van szó, hogy az összes érdekelt érdekeit figyelembe tudják venni a nemzetközi pénzügyi intézményekről, szóval a bankok, a garancia társaságok és egyéb szervezetek, és természetesen fontos ez az EU politika szempontjából is. Nem csak az bizottságról beszélünk és az Európai Unióról, hanem az összes szereplőt figyelembe tudjuk venni, így tudjuk az EU szakpolitikákat fellendíteni. A második, ezeknek egy sokszorozó, egy multiplikátor hatásuk van, hiszen lehetővé teszik, hogy forgassuk a pénzt, harmadszor pedig lehetővé teszik, hogy csökkentsük az általános kockázatot, és kockázat megosztó lehetőségeket is kínálnak ezek az eszközök. Végül pedig szeretném elmondani, a pénzügyi eszközöknek van egy további előnyük is. Lehetőséget kapunk arra, hogy tökésítsük azt a fontos tapasztalatot, amit a bankok és pénzügyi intézetek már megszereztek. Tehát egy know-how-t tudunk bevonni ezen okok miatt a pénzügyi eszközök fontos szerepet játszottak az EU politikai napirendjén, az EU 2020-as stratégiájában, de a következő több éves pénzügyi keretben is szerephez jutnak, fontos szerephez jutnak. Az elmúlt időszakban a pénzügyi eszközök lehetővé tettek, hogy több százezer, tették, hogy több százezer kedvezményezetten segítsünk, infrastruktúrát fejlesztünk, kis és középvállalatokat segítsünk, és lehetővé tették azt is, hogy pénzt kapjunk vissza. Itt ez egy fontos különbség a visszanemterítődő támogatáshoz képest. A támogatások esetében, ha a pénz visszajön, az azt jelenti, hogy nem volt támogatható valami, tehát nem tudtunk egy célt szolgálni. Míg a pénzügyi eszközöknél ez egy teljesen normális, szokványos lefutás a dolgoknak. Ez a dolog természetéből adódik, hogy pénz jön vissza. Nagyon érzékenyek vagyunk azzal a tényel kapcsolatban, hogy pénzügyi eszközöket kell alkalmazni, hogyha a piac szuboptimális befektetési helyzetet teremt, és adott esetben piaci torzulások alakulnak ki, de ekkor nagyon kell figyelnünk, és csak azokra a területekre kell koncentrálni őket, ahol a legnagyobb többletértéket biztosítják az EU számára. De ez mindenképpen fontos szerepet játszhat. A természetesen megtaláltuk a lehetőségét annak, hogy javítsuk a következő több éves pénzügyi keretben a hatékonyságát az elköltött pénzeknek a pénzügyi eszközökön keresztül. Ez mindenek előtt a végrehajtás területén van javítani való, és megfelelő kereteket kell biztosítani, és a legjobb gyakorlatokból szeretnénk profitálni, ahogyan eddig ezeket a pénzeket elkötötték, és figyelembe veszük természetesen az értékeléseket, a számbevőszék jelentéseit is. Egyrészt el kell, hogy mondjuk, hogy a megbízható pénzügyi gazdálkodás egyik fontos eleme, hogy ezeket jól használjuk fel. És a másik lehet viszont a lehetőség, hogy a piaci részvevőket bevonjuk. Kérem, zárja le minél hamarabb, különben nem tudjuk González úrnak megudni a szót. Um, Két percet kapnék még? Egy utolsó mondat csökkentettük az eszközök számát, a jövőben hat lesz belőlük, tehát ez egy kritikus tömeg, és minimalizáltuk az átfedéseket, és, és jobban akarjuk koordinálni ezeket az eszközöket a strukturális alapokon belül is az EU átlagában, összességében úgy gondoljuk, hogy nagyon hatékonyan tudnak majd működni ezek a pénzügyi eszközök, hogy a politikát támogassuk és jobban érjük el az EU 2020-as céljait. DG. Köszönöm. Avenét urat hallottuk, tehát most pedig a régió főigazgatóság részéről González úr. Merci, monsieur le président. Uh... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A pénzügyi eszközök a kohéziós politikában rendkívül hosszú hagyományra ö, nyúlnak vissza. Jelenleg elsősorban három fajta beruházásban alkalmazandóak a vállalati beruházásban, különösen kis és középvállalatoknál, aztán a fenntartható városfejlesztés területén, majd pedig az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén leginkább az építkezés és lakásépítés területén. A kohéziós politikában különböző partnerekkel dolgozunk a pénzügyi eszközök területén. Vannak különböző holding alapok, az irányítóhatóságok a pénzügyi eszközök végrehajtását holding alapokra bízhatják, vagy egyéb köztes szereplőkre, akik aztán a végső felhasználók felé irányítják ezt a folyamatot. De hogyha ilyen köztes pénzügyi intézményeket bevonnak, akkor a bizottság már közvetlenül nem vesz ebben részt. 2011 végén a bizottság átfogó jelentést készített a pénzügyi eszközök kohéziós politikai beruházásairól. A referencia időszak 2010. december 31-ig tartott. Eddigre a pénzügyi eszközök a kohéziós politikában több mint 10 milliárd eurót jelentettek a kohéziós politikai programokban, ebből 7,6 milliárd EU-s e ERDF forrás volt. ezen beruházásokat több mint 20 ezer vállalatban helyezték el, és több mint 90 ezer munkahelyet hoztak létre. Ezen kívül ebből a 7,6 milliárd euróból, amelyet az ERDF alapból kötöttek le, több mint 50 százalékot már be is fektették a vállalatokba, és több mint 3,6 milliárd eurót még további erőforrásként mozgosított a magánszektor, amelyet tehát hozzá kell adni az EU-s alapokhoz. A fenntartható városfejlesztése kapcsolatban is voltak pénzügyi eszközök nagyon sok tagállamban, majdnem két milliárd euró értékben. kollégám már említett elég sok előnyt a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a támogatásokhoz képest, és ez a kohéziós politikára is igaz. Azon kívül, hogy ez egy revolving jellegű hitel, ugyanazt az összeget többször fel lehet használni, ezen kívül kiegészítő további erőforrásokat is lehet mozgosítani, és különböző bevételeket lehet ezzel generálni, amit aztán újra lehet beruházni, és a magánszektor szakértelmét is be lehet hozni ezen projektekbe, így tehát az állami befektetésekkel sokkal olcsóban és fenntarthatóbban lehet a erőforrásokat használni. Komoly ösztönzők vannak arra, hogy minél hatékonyabban használjuk fel a pénzt, hiszen a pénzügyi intézeket intézetek a végső felhasználóknak úgy adják ki ezt az összeget, hogy ezt vissza kell fizetniük, ezzel lehet fenntartani, biztosítani a fenntarthatóságot. Röviden, hogyha egy eurót elköltünk a pénzügyi eszközökkel, az további több eurót mozgósíthat a kohéziós politikában, és igen, jó minőségű projektet és fenntarthatóságot tudunk ezáltal biztosítani. Ha le tudná zárni, uram, azt megköszönném. Köszönöm, elnök úr. Éppen ezért a pénzügyi eszközök használata a jövőben mindenképpen úgy tervezendő, hogy még nagyobb szerepet kapjanak a kohéziós politikán belül. A jelenlegi programozási időszakban néhány problémára derült, a következő programozási időszakban a bizottság próbál erre megoldást találni, és biztosak vagyunk abban, hogy a pénzügyi eszközök nagyon hatékony módja az állami a közpénzek felhasználásának azért, hogy munkahelyet teremthessünk, hiszen ez a kohéziós politika célja. Köszönöm, ez egyetem és rövid volt. Dominik Royankó úr következik az intézményes ügyek igazgatója az Európai Beruházási Banktól, és ismeri már az üléseinket. Krajank úr. Köszönöm, elnök úr, hogy betarthassuk a határidőket, és hogy azért emlékezzenek is arra, amit elmondtam. Én inkább egy két kis rajzot szeretnék bemutatni, és egy öt diából álló prezentációt. Kicsit nehéznek tűnik elolvasni ilyen távolságról, de igazából ez egy magyarázat kíván lenni. A finanszírozás típusa attól függ, hogy a projekt milyen jellemzőkkel bír. Mindenek előtt nagyon fontos biztosítani, hogy a befektetés életképes gazdasági szempontból ez azt jelenti, hogy a társadalom számára értékkel bír. Hogyha ezt biztosítottuk, akkor meg lehet gondolni, hogy magas profitot hoz alacsony kockázat mellett és hogyha föl, föntről lefelé nézünk, akkor látjuk, hogy van egy negatív profitibilitás is, és elmondhatjuk, hogy adott esetben pazarlás lehet támogatást adni olyan befektetésekhez, amelyek képesek profitot termelni, vagy képesek megtérülést biztosítani. Tehát akkor van szükség visszanemtérített támogatásra, hogyha a megtérülés negatív. Ha itt van egy alacsonyabb megterülés és magasabb kockázat, ott már érdemes meggondolni a pénzügyi eszközök bevetését. A második pont, amiről beszélni szeretnék, szeretném megmutatni, milyen előnyök jelentkeznek az érintettek számára, a szereplők számára az EU 2020-as stratégia keret keretén belül az intelligens növekedés és az inkluzív növekedés. Az Európai Unió szerepel itt a háromszög csúcsán, itt beszélünk az említett stratégiáról, a pénzügyi eszközök egyfajta fegyelemre is késztetnek, hogyha a pénzt vissza kell téríteni, akkor az egyértelműen egy fegyelmezettebb gazdálkodásra késztet. Azon kívül hozzájön még egy sokszorozó, egy multiplikátor effektus is. A jobb oldalon lent látjuk az Európai Bizottságot, neki is vannak előnyei ebből. A politikai hatást tudja erősíteni a multiplikátor effektus révén, és mobilizálni tudja a pénzügyi intézetek, intézmények tudását, tapasztalatát. Baloldalt pedig az EBB előnyeit látjuk, tehát megfelelő tőkéhez jut, és többletértéket tud biztosítani a kockázatvállalás révén. Hogy összefoglaljam öt pontban, itt vannak a legfontosabb pontok, tehát az első, emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Beruházási Bank csoport az egyetlen bank az Európai Unióban, amely EU kötelezettségeknek tesz eleget, megfelelő sztenderdekkel és célkitűzésekkel EU szinten, és egy további elemzés talán arra is rámutat arra, hogy az EU-n kívül mm, milyen további előnyöket biztosíthatna ez a bank, de az EU-n belül ez egyetlen bank. Persze a továbbiakat is be lehetne vonni, ezt is meg lehet fontolni. Az természetesen további nemzetközi vagy nemzeti szereplők is vannak őket, hogy tudjuk bevonni. A második pont, amiről beszélni akarok, a pénzügyi eszköznek rugalmasnak kell lennie egyszerűnek, így tudunk pénzt megtakarítani, láthatóvá kell tenni, átláthatóvá kell tenni, és körbeforgónak kell lennie, és katalizátor szerepet kell betöltenie. A harmadik pont a pénzügyi eszközöknek úgy kell kialakítani, hogy az előzetes politikai kritériumoknak feleljen meg, és transzparensé. A negyedik pontban ezt mondom el, egy függetlenséget kell biztosítani az ex és ex post ellenőrzés vonatkozásában. Így tudjuk biztosítani azt a többletértéket, amelyre szükségünk van a befektetések során. És a, gazdas- és a társadalom így jut gazdasági előnyhöz. Az ötödik pont pedig egyenlő esélyeket kell biztosítani a versenyhelyzet adta keretek között, és egy katalizátorszerű együttműködő megközelítésre van szükség és ezek pénzügyi eszközök elköltésébe figyelembe kell venni az Európai Beruházási Bank tapasztalatait, és azt gondolom, hogy az összes résztvevőnek az egyenlő esélyek jellemében kell működnie. Köszönöm, Krajnak úr, úr. Ez tehát az Európai Beruházási Bank véleménye volt, most pedig az Európai Újraépítési és Fejlesztési Bank részéről Bénysz asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Um, Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy meghívást kaptam ebben a nagyon fontos témában előadást tartani, és nyilvánvalóan még fontosabbá válnak ezek az eszközök az új többéves keretben, de a kollégák már elmondták, ez nem teljesen új dolog, már különböző intézmények alkalmazzák ezeket a lehetőségeket, az Európai Beruházási Bank, de az EBRD is nagy érdeklődést mutat az EU finanszírozás iránt. Egy néhány általános megjegyzést szeretnék tenni, és a végén egy esettanulmányt, ha még jut idő a, egyébként pedig a diák még további háttérinformációkat is tartalmaznak. Az első pont, amiről beszélni szeretnék, a pénzügyi eszközöket üdvözlendőnek tartjuk, és nem csak azért, mert megtakarításokra van szükség a fiskális oldalon. Az EBRD már régóta működik, és látja ezeket a lehetőségeket, hiszen ezek a pénzügyi eszközök a fenntartható fejlődés, a fenntartható piacok területén komoly előnyt jelentenek. A fenntarthatóság tehát egy fontos jellemzője ezeknek, illetőleg hozzájön még helyi piacokon tudunk megfelelő finanszírozást biztosítani, főleg akkor, hogyha nagyon komoly visszanemtérítendő támogatást veszünk kézbe, ez adott esetben torzítja a piaci versenyt, és visszaszorítja a szándékot a befektetésekre, és emlékeznünk kell arra is, hogy nem csak kezdő induló tőkét kell biztosítani a finanszírozás keretei között, hanem meg kell keresni egy hosszú távú finanszírozás lehetőségét is. Ez egy rendkívül fontos dolog a mi szemünkben, hogy többféle tőkeeszköz álljon rendelkezésünkre, és így tudjuk a hosszú távú fenntarthatóságot biztosítani, és miközben ez azért hozzájárul a fejlődéshez. A második pont, amit a kollégák már elmondtak, természetesen a legkülönbözőbb finanszírozó intézmények szakértelmét is be tudjuk vonni, tapasztalatát be tudjuk vonni az EU politikai céljainak elérésébe, és természetesen különböző ilyen tapasztalatok vannak, van az EBRD például, a saját szerepünkről szeretek beszélni, mi egy olyan intézmény vagyunk, ami a 70-80 százalék az ügyfeleinknek a magánszektorban működik, van egy konkrét földrajzi fókuszunk, adott esetben 27 tagállamról beszélünk, de nem mindet tudjuk ellátni. E, ahol jelen vagyunk, ott viszont nagyon komoly szakértelmel rendelkezünk, helyi szintre megyünk, és nagyon konkrét tapasztalatunk van, szakértő tudásunk van. Egyes területeken, a pénzügyi szektorban, például azokban az államokban, ahol működünk, ahol biztosítjuk a támogatást, de nagyon otthon vagyunk például az önkormányzati finanszírozásban is itt nem csak arról van szó, hogy a befektetést kívánjuk biztosítani, hanem a gazdasági fejlődést kell szem előtt tartani összességében, és az EU szakpolitikai céljait. Hogyha a politika nem áll be mögénk, akkor a projektet nem indítjuk el. És elismerjük a harmonizációs és az áramvonalosítás érdekében tett erőfeszítéseket is, más kollégák is hangsúlyozták már a következőket. Ezen eszközöknek rugalmasnak kell lenniük, hogy tényleg eljussanak a piacra, és a piaci réseket tömjenek be, piaci hibákat javítsanak ki erre szolgálnak például az energiahatékonyság egy adott konkrét országban, az adott környezetben vizsgálandó, és eh, a célok elérése érdekében különböző módon kell eljárnunk egyes régiókban, egyes tagállamokban, hiszen konkrét problémákat akarunk megoldani. Természetesen piaci tanulmányok alapján, és meg kell nézni, hogy hol nem működik a piac megfelelően, hol kell lépnünk, hol kell segíteni ezekkel a finanszírozásokkal. Például az energiahatékonyság területén az utolsó pont, amiről beszélni akartam, hogy a pénzügyi eszközök igénybevételét üdvözlendőnek tartjuk. Van, ahol a finanszírozást nem biztosítják magánintézmények, ehhez kellenek EU pénzek az EU céljainak elérésére, de ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Mi természetesen nagyban támogatjuk a pénzügyi eszközöket és azok felhasználását, igénybevételét, de időnként ahol nem finanszíroz a magánszektor, ott konkrét problémák vannak, azért nem finanszíroznak, és ezt meg kell nézni. Adott esetben visszanemtérítendő támogatásra is szükség lehet, például, hogy konkrét piaci problémákat oldjunk meg, tehát azt kell, hogy mondjam, igenis testre szabott, visszanemtérítető támogatásokra is szükség van. Egyébként nem mindent lehet megoldani pénzügyi eszközök. Köszönöm. Mark Schublinnak adom meg a szót, aki az Európai Beruházási Alapot képviseli. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretném önöknek bemutatni egy példán keresztül, az egyik pénzügyi eszközt, és ezen példán keresztül a számunkra fontos elemeket szeretném bemutatni, amely egyébként egybehangzik a kollégáim által elmondottakkal. A Progress eszközről, egy mikrofinanszírozási eszközről beszélnék a társadalmi kirekesztés ellen. 2011-től alkalmazza ezt az eszközt a mi alapunk. Az eredeti erőforrást a foglalkoztatási főigazgatóság biztosította. A, ez a főigazgatóság a bankszektorból kikerült személyeken szeretne segíteni, hogy ismét munkát kaphassanak ezen eszközünk, eszköz segítségével. A font, az alapunk a főigazgatósággal és a bizottsággal egy 200 millió eurós eszközt alakított ki. 2011-től 2016-ig él majd ez az eszköz, és különböző garancia, hitel és részesedési eszközöket fogunk ennek segítségével kialakítani. A mikrofinanszírozási intézeteken keresztül, tehát kisebb ilyen mikrofinanszírozási intézeteket vontunk be ebbe a programba, rajtuk keresztül szeretnénk a bankszektorból kikerült vagy kizárt személyeket elérni a munkakeresésükben, segíteni nekik, hiszen a vállalat alapítás nagyon sok esetben megoldás a munkanélküliségre. Ezen eszközt 2011 óta alkalmazzák, és azóta 23 fellépésben, 14 országban sikerült eljárnunk. 27 millió eurót utaltak ki 3000 mikrovállalkozónak. Tehát ez egy rendkívül érdekes példa arra, hogy hogyan lehet ilyen gyorsan a donorokkal együttműködve konkrét célok felé lépnünk négy példát is szeretnék elmondani. Az egyik az erőforrások egybevonása, vagy a pooling, a beruházási bank és a bizottság, a bizottság részben ezt a kockázatot lefedi, részt vesz ebben, és nem kizárt, hogy más, esetleg kereskedelmi donort is bevonhatunk, majd ebbe a fellépésbe. A második nagyon fontos az az, hogy a kockázatokat megosztjuk. Láthatjuk, hogy a pénzügyi területen az EU, EU-s hozzájárulással lehet egy ágazat, egyébként a kereskedelmi beruházások szempontjából igen nehéz ágazat kockázatait le tudja fedni. Így tehát ez a költségvetési kiadás pénzügyi eszköz formájában lehetőséget arra, hogy megerősítsük azon egy adott ágazatnak a pénzügyi erejét. A 200 millió, tehát 100 millió a bizottságból, és 100 millió az Európai Beruházási Bankból beruházásra került, és ennek segítségével 550-600 millió euróval tudjuk összességében négy év alatt segíteni a mikrovállalkozókat. Tehát eredetileg kevesebb, mint 100 milliós volt az EU-s költségvetési kiadás, rendkívül nagy tehát a többszörösítő hatás. És ez rendkívül fontos számunkra egy alpélda a mikrofinansz eszközön belül egy holland beruházásról beszélnék, a Credis mikrofinanszírozás felé, ahol 4 millió eurót, euróval támogattuk ezt, és ennek segítségével 20 millió eurós nagykereskedelmi banki hitelt tudtunk elérni, amelyel a mikrovállalkozókat és a bankszektorból kizárt személyeket tudjuk segíteni következő fontos alpélda a rugalmasság, amely segítségével 27-28, nem soká 29 piacot tudunk lefedni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. Most Gerhard Wimmernek adnám meg a szót, aki az EU részéről a kis és középvállalatok az UAT-nek képviseletében van itt. Here to speak on behalf of the SMEs. Örülök, hogy eljöhettem ide. Az, az pénzügyi eszközök programjának egyik fő célcsoportja a kis és középvállalatok. Azzal kezdeném, hogy ami a hatékonyságot illeti, ezek, ezeket jav, itt, ezt javítani kell a visszanemtérítendő támogatásokhoz képest, mert úgy gondoljuk, hogy ez helyes út, ezek kevésbé torzítják a versenyt, mint az állami pénzek, vagy a vissza nem térítendő támogatások. Hogyha visszatérünk a jelenlegi programokra, amit az elmúlt tíz évről beszélek nagyjából, nagyon jó tapasztalataink vannak. Az első dolog, hogy ezzel sikerült garanciarendszereket kialakítani a régi tagállamokban, aztán időközben a Jeremy az új tagállamokban is segített, tehát sorolhatnám tovább. És az európai program is sokat segített eh, a válság idején abban, hogy stabilizálni tudjuk a kis és középvállalatok ágazatát 2009-2010-ben. De persze van a problémák is, ez nem vitatható. A kis és középvállalatok igencsak a végén állnak a termelési láncnak, a gyártási láncnak, az Európai Bizottság a közvetítők, európai, aztán nemzeti közvetítők, a saját bankjaik, stb. Tehát a végén vannak a kis és középvállalatok, eh, tehát az abszorpció, a befogadás nagyon nehézkes egyes programok esetében, nagyon bonyolult elindítani ezért valamit, és eh, eh, itt mindenképpen valamit tenni kell, úgy gondoljuk. A második pont, amiről beszélni akartam, a strukturális alapok nagyon nehézét teszik a pénzügyi eszközök felhasználását számos projektben, számos európai régióban. Nem le tudták sikeresen végrehajtani ezeket a lépéseket, nem tudták a szerződéseket megkötni a jogi előírások miatt. A harmadik pont, amiről beszélni akarok, Látni kell néha, hogy a bizottság a közvetítők által kialakított feltételek konkrét pénzügyi eszközök számára nem eléggé attraktívak, vonzóak ahhoz, hogy a saját házi bankok és a kis és középvállalatok igénybe vegyék őket, és hogyha a piac nem fogadja, akkor nyilvánvalóan nem észszerű ez, és a jövőben ezt el kell kerülni. Aztán a következő a kockázati tőke, a negyedik pont az Európai Bizottságnak lehetővé kellene tennie, hogy támogassuk a kockázati tőke megjelenését a kis és középvállalatok körében is, oly módon, hogy garanciákat, biztosítékokat ad, hogy az első veszteségeket felfogják, például, hogy ösztönzik a magánbefektetőket ezen a területen, és számos pénzügyi eszköz ezt nem teti meg tilos. Az és éppen ezért ösztönzést akarunk állami oldalon, itt lehetővé kívánjuk tenni a fejlődést. Másrészt viszont azt látjuk, hogy a programok önmagukban nem engedélyezik az ilyet, hogy a tőkébe fokozottabban beszálljanak ezzel a finanszírozással. Tehát itt azt gondolom, nagyobb rugalmasságra lenne szükség, amikor állami pénzeket költünk el. Az utolsó pont, amiről beszélni szeretnék, túl sok eszköz áll rendelkezésre, túl sok a program, nagyon el vagyunk aprózva, a bankok, a kis és középvállalatok számára nagyon bonyolult ezt felhasználni. Nagyon örültem annak, amikor azt hallottam, és ez a második pont, nagyon örülünk annak, hogy abba az irányba indulnak el, hogy csökkentsék a programok számát, az eszközök számát, és a rendszert harmonizálni kívánják, ezt teljes mértékben támogatni tudjuk, és üdvözöljük azt is, hogy nem csak hosszú távú garanciákat adnak, hanem mezanin eszközök garantálására. Csak három perc volt eddig. És e, egyszerűbb lesz, e, egyszerűbbé kell tenni a pénz felhasználását, ami, ami aztán a Horizon 20 és a Cosme esetében nagyon fontos dolog. Van egy küszöb, ami 150 ezer eurót jelent, és azt gondolom, hogy a Horizon esetében ezen túl kéne menni, meg növelni kellene ezt a küszöböt, mondjuk 300 ezerre vagy 1 millióra, ha ez megtörténik. Egyébként pedig előfordulhat, hogy a Horizon 2020-ból a kis és középvállalatokat kizárják tehát a kis és középvállalatoknak nem kell egy milliós kockázatvállalás. Tehát az eszközöket párhuzamosan kell működtetni. Tehát van egy kockázat megosztó eszköz. Miért van szükség erre a küszöbértékre? Ezt a kérdést szeretném feltenni. Talán meg tudunk szabadulni ettől az előírástól. Köszönjük ezt az igen fontos beszámolót a fő felhasználók képviseletében. Krisztof Bourdillonnak szeretném megadni a szót, aki a francia kezdi depói konszinyáció képviseletében van itt. Köszönöm, elnök úr, hát, hogy mennyire ö, hatásos a mi ö, intézetünk. Hát most igen nehéz időket élünk. Köszönöm, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Szeretném bemutatni az általunk legfontosabb elemeket, már az elhangzottakra nem szeretnék most visszatérni. Most a mi intézetünket nem fogom bemutatni, annyit mondanék, hogy a pénzügyi területen igen fontos két évtizedes tapasztalatunk van, és tehát most a pénzügyi eszközök fejlődéséről szeretnék beszámolni. Az első jelentést a datával közösen készítettük, megpróbáltuk a már meglévő EU-s pénzügyi eszközöket, franciaországi felhasználásokat bemutatni. Mm, hogyha érdeklik, akkor ezt nagyon szívesen elküldöm majd önöknek. A Kezdő Depot 2007 óta a pénzügyi eszközök európai aspektusával foglalkozik egyre inkább, és leginkább a hosszú távú aspektusaival. Az EBB-vel és más partnerekkel egy hosszú távú elemző csoportot hoztunk létre. Ennek a célja, hogy elősegítsük a hosszú távú felhasználását ezen eszközöknek. Létrehoztunk egy eszközt, melynek a neve Margarit, most ezt nem részletezném. Hosszú távon rendkívül fontosnak tartjuk ezeknek a hatását. És más kollégákkal sikerült egy hálózatot létrehozni az európai kapitálrisk eszközökkel kapcsolatban. Ennek neve az EFIN, és célja, hogy az innováció és a tőkekockázat területén próbáljuk az eszközöket értékelni. Most, ami a, konkrétan a pénzügyi eszközök témáját illeti, az új pénzügyi eszközökről szeretnék egyrészt beszélni, hiszen, mint már tudjuk, régóta léteznek ilyenek, tehát most az új költségvetési programozás 2014-2020-as programidőszakra az új eszközöket szeretném megnézni, és hogy mennyire fontos optimalizálni ezen pénzügyi eszközök révén a megfelelő pénzügyi felhasználást. A 2020-as stratégiából is ismeretes, hogy a legfontosabb húzóereje az európai növekedésnek mindig a hosszú távú ágazat, infrastruktúra, innováció, KKV-k, oktatás, ez mind hosszú távú ágazat, és ezért fontos ezen ágazatokban is megfelelő beruházásokat létrehozni, hiszen rendkívül nagy szükség van erre. Ehhez természetesen a pénzügyi eszközök az EU-s hozzájárulással rendkívül fontos és hatékony eszközök. Arra van szükség, hogy ezen célokat elérjük, hogy minél hatékonyabban használjuk fel ezeket. A minél hatékonyabb felhasználás azt jelenti, hogy a jelenlegi költségvetési megszorítások ismeretében Európa és nemzeti szinten. Azt kell elérnünk, hogy ezen eszközök a lehető legtöbb európai és nem európai megtakarítást tudják mozgosítani a 2020-as célkitűzések eléréséhez. Ehhez arra van szükség, hogy az eszközök átláthatóak, könnyen mozgosíthatóak legyenek, tehát az intézmények, a felhasználó intézmények számára könnyen mozgosíthatóak legyenek, legyen ez az EBB vagy más európai bank, akit, amelyeket ez érdekelhet. Végül pedig makrogazdasági szinten fontosnak tartom, hogy az EU felmérje, hogy a hosszú távú fejlesztési eszközöket hogyan tudja népszerűbbé tenni, például a projekt kötvények segítségével fel lehet hívni a figyelmet ezen hosszú távú beruházások jelentőségére, és ezzel lehet segíteni abban, hogy ebből az adóság körből, ciklusból ki tudjunk törni. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a KFV bankcsoport képviselétében Christian Kremer. Since time is of the essence, I Tudom, egy kevés az idő, csak egy mondatban mutatom be az intézményünket. Ez egy német fejlesztési bank, és három területet az belföldi kis- és középvállalatokat segíti, a önkormányzatokat támogatja és az építést, aztán nemzetközi kereskedelmi exportot, a projektfinanszírozást támogatjuk külföldön, és fejlődő országban is jelen vagyunk, ott is finanszírozunk a Németországban, Európában és a nemzetközi szintéren is EU programokat hajtunk végre, és egy példát szeretnék mondani mindegyikre. Kezdem Németországgal. A versenyképesség, versenyképesség és innovációs keretprogram EIF garanciákat kap a KFV, és ez be van ágyazva egy hitelezési rendszerbe. A képen látjuk, hogy olyan működik ez. A KFV refinanszírozza a bankot, a bank pedig a kis és középvállalatot vagy a startupot finanszírozza. A bankok nem igen kedvelik ezt, éppen ezért a KFV a kockázat 80%-ot felvállalja, és azért képes erre a KFV, mert megosztja a CIP programmal a kockázatait 50%-ban. Ez a kockázat megosztó program magasabb hitelvolumenekhez vezet, és hát esetben a bankoknál, a cégeknél sincs pénz, ugye, és alacsony kamatokat tudunk biztosítani a garancia révén. Most egy példát szeretnék bemutatni európai szinten, ez az Elena program. Ebben a, itt nem kock, a kockázat megosztásról van szó, a technikai segítségnyújtás az, amit itt mindenek előtt biztosítunk. Befektetési programról van szó a kénzügyi közvetítők számára. Önkormányzatokat finanszíroznak az energia és infrastruktúrális projektek területén. Ez ahhoz vezet, hogy fenntartható befektetéseket mobilizáljunk a kis és közepes méretű önkormányzatok számára és energiaszolgáltatóknak. Még egyszer mondom, a bankok finanszírozása az elosztásban fontos csatornaként működik, az Európai Beruházási Bank pedig megfelelő szerepet vállal ebben. Ők is ezt csinálják egyébként a közvetlen hitelnyújtás révén, és számos partner működik közre európai szinten, aztán a végén egy nemzetközi példát is hoznék, EU-n kívüli példát, ez EU-Afrika partnerség keretében. Itt nem kockázat megosztásról és technikai segítségnyújtásról van szó, hanem know-how-t biztosítunk eh, a KFV eh, bizniszkézeket, üzleti eseteket eh, kínál, és ezeket vizsgálja, és igyekszik a know-how útján megsokszorozni a lehetőségeket. Még egyszer összefoglalom, a pénzügyi eszközök nagyon hasznosnak bizonyultak, és fontos katalizátor szerepet játszhatnak Európában és azon kívül. A pénzügyi eszközök mennyiségi és minőségi áttételes hatásokat érnek el a pénzügyi eszközöket. Nagyon óvatosan kell kialakítani, hogy értéket, többletértéket biztosítsanak, és meglévő programokkal nem lehetnek átfedésben. Vannak itt német programok és, és európai programok, tehát megfelelő kombinációt kell biztosítani a különböző programok között, például az EBB esetében a nemzeti pénzügyi intézmények bevonását biztosítani kellene, illetőleg a végrehajtási struktúrákat és az adminisztrációt egyszerűsíteni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm minden előadónak igen kiváló előadását, és azt a tényt is, hogy betartották a játékszabályokat. Szeretne-e bárki élni az alkalommal, hogy itt vannak az elemzés elkészítői, a bizottság képviselői és különböző pénzügyi intézetek képviselői is, akik az EU-hoz kapcsolódnak, vagy más szerepük van ebben, és a felhasználók is képviseltetik magukat. Van-e bárkinek kérdése, megjegyzése? Görán. Görán Fer. Köszönöm szépen, valóban egy sor kérdésem van és kommentárom is. Ezeket most szeretném elmondani. Én vagyok az előadója a projekt kötvényjelentésnek. Néhány perc múlva szavazni fogunk erről és van egy sor dolog, amit szeretnék megkérdezni ebben az összefüggésben. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a pénzügyi eszköz nem egy új dolog, de egy új helyzetben vagyunk, azt látni kell. Még nagyobb szükség van rájuk. Nyilvánvaló, hogy csökkennek a beruházások és a szigorítások a tagállami szinten a bankok mérlegében is egyre mm, nagyobbak, miközben a befektetési igény, beruházási igény pedig nő ezért a KFV és a CDC képviselőihez fordulok. Hosszú távú beruházásokról beszéltek. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mire van szükség ahhoz, hogy ezen dolgozni tudjunk? Ezt jobb lenne jobban kifejteni, aztán James Spencer és kollégái is beszéltek a portfólió megközelítésről. Ez egy olyan dolog, amelyet eh, én is felvetek a jelentésemben. Európai szinten ezt támogatni kéne. Itt van ez a portfólió, de hogyha projektekről beszélünk, ahol adott esetben több projektet tudunk összevonni kis és közepes méretű projektek esetében, vagy különböző pénzügyi eszközöket is össze lehetne vonni, ez egy jó ötlet szerintem, ami pedig a pénzügyi befektetéseket illeti. A projekt kötvények esetében nagyon fontos, egy kísérleti szakaszban vagyunk. Lehet beszélni a projekt kötvény kifejezésről, címkézésről is, lehet, hogy félreértenék ezt sokan itt az európai szinten. Azért ezt gondolom, nem ez, más, más nevet kéne adni, valami más hitel eszköz, vagy valami más nevet kéne adni ennek hogyan látják a kísérletet, ezt a kísérleti, hogyan tudjuk javítani a helyzetet, mit mondanak. Azt gondolom egyébként, hogy megvizsgáltuk a bizottság javaslatát ebben az összefüggésben, és mi az, amit ön szeret, önök szeretnének, mit javasolnának, hogy bekerüljön a tárgyalások során a mi véleményünkbe. Aztán a kísérleti szakaszról beszélünk, megnyílik egy ablak a viták előtt, különböző megközelítések vannak, az Európai Uniót jobban be kéne vonni a kötvények kiadásába, jegyzésébe. Természetesen, hogyan, én is tudom, hogy nem olyan könnyű ez, de szükség van arra, hogy egy erősebb, egy likvidebb, egy élénkebb kötvénypiac alakuljon ki, ezt a jelentésemben el is mondtam már. Létre kéne hozni egy uniós szintű egységes adósságpiacot, egy hitelpiacot. Köszönöm. Más szeretne hozzászólni? Heider, kérdést szeretne feltenni? Vagy le, lezárni? Nos, itt van közöttünk az a CLPS egyik kutatója Jorge Núñez. Ön is szeretne hozzászólni röviden. Uh, uh, Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam. Azért jöttem el, mert egy tanulmányt készítek. A, ezen tanulmány follow fog ez működni, vagyis megnézzük a javaslatokat, és mi a, dolgozunk ki javaslatokat, meg kell nézni, hogy mi történik a következő időszakban, és kísérletet teszünk arra, hogy ugyanazt a terminológiát használjuk, mint itt, hogy kompatibilis legyen a két dolog. Tehát tehát, hogy igyekszünk egy kapcsolatot kialakítani ezzel a tanulmányjal, ami eddig készült. Egy néhány kommentánk engedjenek meg. Általában szeretném elmondani, az innovatív pénzügyi eszközök igencsak hasznosak, és azt gondolom jó eszközként szolgálnak és nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hol van szükség visszanemtérítendő támogatás és egyéb lehetőségekre. Hogyha aggódnak a kockázatok miatt aggódnak az emberek, a támogatás sem kockázatmentes, tehát ezt tudni kell a pénzt gyakran visszakérték, és akkor adott országoknak vissza kellett volna fizetni a pénzt, nem fizették vissza. Ez egy komoly kockázatot jelent, és hogyha garanciát említenek, sokan aggódnak a kockázatok miatt, ezt nehezen fogjuk így megoldani. A általában konzervatív, kockázatkerülő viselkedést tanúsítanak a szereplők az Európai Unióban. Azt szeretném mondani, ez egy fontos dolog, ez az eszköz, reméljük, politikai célokat is be tud tölteni az EU szintjén. Világos, hogy a projekt kiválasztási kritériumokat egyértelművé kell tenni, és ezt a célok oldalról kell megközelíteni minél jobbak a kritériumok, annál eh, jobbak lehetnek a projektek, ez egyértelmű. Nagyon örültem annak is, hogy megnyílt a kapu, hogy eh, világosat tegyük eh, a helyzetet. Számos projekt nem indult el, mert a rendszer nem tette lehetővé, hogy hozzáférjenek kis és középvállalatok ezen támogatásokhoz, egy ilyen hitelekhez. Egy dolog, amit szeretnék elmondani, és fontos, kapacitásépítésre van szükség a bankok oldaláról. Nagyon sokáig tart a rendszer létrehozása, ezt egyszerűsíteni kell, és világos szabályokat kell megfogalmazni és az Európai Beruházási Banknak van bizonyos tökéje, van egy bizonyos hatalma, jogkörre, és erre a státuszra szükség van, mert különben elveszíti a kapacitását. Az LBB-nek eh, eh, lehetőséget kell adni, hogy kellő időben közbeavatkozzon a nemzeti bankok, az állami vagy önkormányzati bankoknak is megfelelő szerepet kell juttatni, ezt világossá kell tenni. Azt javaslom tehát fontos, eh, hogy ezek az eszközök bizonyos szabályokat alakítsanak ki, politikai célokat, és plusz, plusz kell hozniuk, nem mást felváltaniuk. És mindenek előtt, hogyha állami bankok önkormányzati bankok is részt vesznek ebben, akkor a szerepüket tisztázni kell. Meg kell nézni a stabilitást és a kockázatot, és a stabilitás és a kockázat esetében a szabályok olyanok, hogy nehéz kockázatot vállalni, ezt nem nagyon teszik lehetővé, hogyha alacsony a kockázat, az egy szerencsésebb dolog. Biztosítani kell, hogy a hatékonyság adott a végrehajtás során a kapacitás építésnek nagyobb szerepet kell juttatni ezen a területen Minden olyan országokban, ahol hiányoznak a magánbanki struktúrák, a végrehajtás az a kis és középvállalatoknak pedig az érdekük igyekeztem. Egy másodperc alatt kész vagyok. Végül pedig amit a tanulmányban meg fogunk vizsgálni, a különböző intézmények szerepét és a parlament szerepét, és vitát fogunk folytatni, és mindenkit szeretnénk meghívni erre a vitára és világosá tenni, hogy a mostani javaslatok mit jelentenek a jövőre nézve, mert ennyire ez nem mindig világos. Merci bien. Uh... Köszönöm szépen. Göran fel feltett néhány kérdést egyebek között Spence úrnak és Bordion úrnak, ha jól értettem. Spence úr. Thank you, uh, Chair. The, uh... Köszönöm szépen ami a címkézés témáját illeti a projektkötvényeknél, ez egy kritikus pont, amit felvetett a nem szakértő számára, mint én. A projektkötvény egyértelműben mutat arra, hogy miről is van szó más projekt intézményekhez képest, de ezt a különbségtételt meg kéne tenni, hogy hol a különbség az hagyományos kötvényekhez képest. Mi azt mondtuk, hogy növekedés erősítő jelleg, vagy hitel erősítő jellegű legyen ez. Vagyis nyilvánvalóan ez egy nyelvi kérdés is, és visszatérek arra, amit már mondtam az elején az EU költségvetési szövegében meg kell nézni az egyes kifejezéseket is, mert a különböző dolgokat különbözőképpen kéne leírni. Azt hiszem, én gyakran dolgozom egyébként költségvetési szövegekkel, és sokan egyszerűen nem értik, hogy különböző eszközökről beszélünk különböző helyeken. Azt javasolnám, hogy a KFV és a CDC, akik hozzászóltak a hosszú távú beruházási igényekhez, és ezt emelték ki, azt gondolom ez egy fontos dolog, és aláhúznám annak a fontosságát, hogy világos jogi kereteket alakítsanak ki a tanács inkább restriktív megközelítést alkalmaz pillanatnyilag, és ez nem igazán szerencsés a pénzügyi eszközök felhasználását illetően a jövőben, hogyha azt látjuk, hogy a jelenlegi jogi előírások nagyon restriktívek, nagyon szigorúak. Tudna valamit mondani a portfólió megközelítésről, majd a kollégám, mennyire fontos ez? A kérdése két oldalt, két tükröz. Nem lehet ezer projektet kezelni, csak úgy nincs egy közös benchmark, egy kockázati benchmark, hogy ez nem lehet egységesen látni ezt. Ez az első dolog, ez egy szervezési pont. A második pont nem lehet az, hogyha eszközökről beszélünk, új eszközt alakítunk ki, bizonyos feltételesekből indulnak ki a piacnak, van egyfajta viselkedése, érzelmek is vannak, és nagyon nehéz minden eszközt lefedni csak így. Tehát megfelelő mutatókat kell kialakítani, hogyha egy közös kultúrát szeretnénk elérni, ezt szerettük volna elmondani. És megfelelő rendszerekre van szükség, ugyan, hogyha mondunk valamit, akkor ugyanazt jelentse, és ugyanaz a koncepció értendő alatta. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy egységes nyelvhasználat alakuljon ki. Remélem megválaszoltam a kérdését. Merci. Monsieur Bourdillon. Bourdillon úr. Okay, thank you. Well, as for... Köszönöm. Ami az általános megjegyzést illeti, nem könnyű erre reagálni, mert ez egy összetett kérdés. De ha reagálnom kell, akkor annyit mondanék, hogy ha megnézzük a pénzügyi eszközök új ötleteit, akkor egy rövid útmutatás kellene arra vonatkozóan, hogy hol van a piaci félelem. A filozófiánk a kereskedelmi bankszektorban az, hogy mindig a kereskedelmi bankokhoz képest az, hogy mindig olyan helyen kell fellépnünk, ahol valamilyen piaci hiányosság van, ahol nem működik a piac, a magán refinanszírozáshoz képest hosszú távú beruházásoknál hiszen nagyon sok kereskedelmi bank ezen területről már kilépett, azért mert erre kényszerítették, vagy mert más üzleti modellt követnek. Tehát egyfajta iránymutatás az új pénzügyi eszközökkel kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy hol van ilyen pénzügyi hiányosság, ez lehetne egy ötlet. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Bonnion úr. A, a projektkötvényekkel kapcsolatban. Azt kell tudnunk, hogy a bizottság szerint ezt nem ellenőriztem, két milliárd eurót kell mozgósítani a hagyományos eszközökre. Ezeket meg kell találni, ezt az összeget. A projektkötvények előrelépést jelentenek azért, hogy ezen tőkét mozgósítsák, nem feltétlen csak Európában kell ezt megtalálni. Ezért fontos, hogy Európának egy igazi piaca legyen megfelelő kibocsátókkal, és így lehet a befektetőket magunk felé vonzani. De fontos, hogy az EU megértse, hogy prudenciális keretekről most éppen tárgyalnak a Basel 3-as és a Solvency 2-es. Ez rendkívül diszkriminatív jellegű a hosszú távú befektetések szempontjából. És ez ellentétes azzal a célkitűzéssel, hogy próbáljunk mozgósítani tőkét a hosszú távú beruházásokra, és közben pedig prudenciális okokból diszkrimináljuk ugyanezen befektetőket. Rendkívül fontos ez a megjegyzés, mondja az elnök. Természetesen ezt a megjegyzést a többi szakbizottság felé is közvetítjük majd, az ECON felé is, egyebek között, Eh, ahol ezen rendelettel foglalkozni fognak. Egyértelmű ez. Más valaki nem kért szót, tehát akkor Heidernek adom meg a szót, hogy lezárja. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, csak annyit mondanék, hogy nagyon sok hozzászóló előadó volt a mai napon, és a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos diagnóz, diagnózisa hát nagyon is egyhangú volt mindenkinek a szájából. Úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban ugyanaz a konszenzus áll fenn, támogatjuk annak szükségességét, ötletét, hogy ezt a tőkét mozgósítsuk, tehát együtt mozgósítsuk a közférától és a magángazdaságból származó tőkét, és így segítsen a magángazdaság a közszféra szereplőinek együtt finanszírozni bizonyos projekteket. A legtöbb pénzügyi eszköz az elemzés szerint elírja a célját, de vannak azonban a hozzászólók szerint bizonyos hiányosságok, ezekre utaltak a hozzászólások, és előterjesztették a javítási eh, javaslataikat is. Nagyobb áttekinthetőség, egyszerűbb adminisztráció, jobb megértése a projekteknek, kevesebb eszközszám és jól meghatározott alkalmazási kör, ezek lehetnek tehát összefoglalóan a problémák. Itt hangsúlyoztuk a fontosságát a szakbizottságban folyamatosan a rugalmassá tételnek is, és még egy fontos elem, Nunez úr itt most éppen arról szólt, hogy a tanulmányon dolgozik, a megállapított diagnózis alapján az új bizottsági javaslattal kapcsolatban mit mondhatunk? Ez itt a nagy kérdés a jövőben is nyilván alkalmunk lesz az eszmecserére. Május 10-én itt a szakbizottságban lesz egy első eszmecsere ezzel a bizottsági javaslattal kapcsolatban, és szeretnék minden előadónak köszönetet mondani, hogy az 5 perces rövid időkeret ellenére nagyon is produktív volt az előadásuk, hiszen a legfontosabb, kulcsfontosságú ötleteiket előadták, és ezáltal egy nagyon jó áttekintést adtak a témáról ezen kívül. Konkrét projekteket is mutattak, és ez nyilvánvalóan segít abban, hogy jobban megértsük a pénzügyi eszközöknek a szerepét, hiszen a konkrét példákon mindig láthatjuk a dolgokat. Köszönjük az előadásokat. Euh, Elnök, köszönöm. Természetesen nyilvánosságra hozzuk majd ezen elemzést a parlament honlapján is, és az előadó által javasoltak szerint fogunk eljárni. Köszönjük minden külső előadónak a részvételét. Kérem, hogy ők akkor hagyják el a termet. Most pedig javasolnám a kollégáknak, hogy tehát kérném akkor, hogy diszkréten, csendben hagyják el a termet azok, akik ezt megteszik, hiszen most nem függesztjük fel az ülést erre az időre. Voilà. Enfin, nous faisons quelques secondes d'interruption. Hát azért pár másodpercre mégiscsak. Viszont látásra. Alors, je vous indique, pendant que les intervenants s'en vont, jelezném, hogy ö, szavazás következik, mindenki vegye elő a szavazókártyáját. Elég bonyolult, technikai szempontból bonyolult szavazás következik. Grand Ferm jelentéseiről. De még mielőtt Görán Felm jelentéséről szavaznánk, az Európai Bizottság kérésére az egyedüli um, átutalási uh, jelentésről fogunk először szavazni. Kérem, hogy azok, akik a további munka nem érdeklődnek az ülésen, pár másodperc alatt akkor hagyják el a termet, és kérem akkor mindenkitől, hogy a szavazó listát minden frakciónak adják ki. Ha jól tudom, akkor a liberálisok még nem is tudják, hogy miről van itt szó. Aha. On me dit qu'il y a de mauvais élèves qui n'ont pas leur carte de vote. Aztán vannak még a rossz tanulók, akik nem hozták el a szavazókártyákat. Én most az egyszer erre gondoltam időben. Ha Ann Jensen nekem adja a szavazókártyáját, akkor én a liberálisokkal fogok szavazni. Francesca Balzani nincsen itt, de Görán fogja ezt bemutatni helyette. arra kért Francesca, hogy mentsem ki őt a átutalásokról, ezt már megvitatta a Fejlesztési Szakbizottság. 25 milliós transferről beszélünk ebben az esetben, hogy a száheli övezetben a élelmiszerválságot segítsünk megoldani, vagy az éjséget legalább csökkenteni, és az a hír, amit küld, az, az üzenetet küldi, hogy ő támogatja ezt a transfert. Erre akkor nagyon sok megjegyzés nem szükséges. Ki támogatja ezt az átcsoportosítást humanitárius segélyre? Köszönöm. Ki ellenzi? Ártong úr. Tartózkodás. Köszönöm. Akkor ezt egy szavazat kivételével egyhangulag elfogadtuk. Most Görön Fermi jelentéséről fogunk szavazni. Technikailag ez kicsit bonyolult, mivel határozat tervezetről és rendelet tervezetről is fogunk szavazni. Dominik kiké, Nagyon röviden, elnök úr. Ez egy eléggé összetett rendelet, kevés idő van rá, se került, hál' Istennek előadónk vezetésével nagyon jó hangulatban dolgozni, de lenne azért egy kérésem. Utolsó pillanatban változások történnek, még lesz egy további módosító kérelem is, de ami a kompromisszumos módosítók felülvizsgált változatát illeti, az előadó beszélt, a D kompromisszumban még van egy pluszpont, a D, T, T, D, D, mint Dániel hasonló referenciát az F kompromisszumban már elfogadtak, és azt kértük, hogy részenként szavazzanak az F kompromisszumról, tehát mi ugyanezt a részenkénti szavazást kérnénk a D, szavaz, a D kompromisszummal kapcsolatban, hiszen nem lenne koherens, hogyha az egyiknél kérjük, a másiknál nem. Mivel a D-nél is ezt a kiegészítést kérték, ezért részenként szeretnénk arról is szavazni. Ami a 2D C bekezdés illeti, addig, hogy become sufficiently available, eh, eddig lenne az első, és a második rész pedig a 2 eh, DC eh, második feléről kellene szavazni. Tehát ez ugyanaz történik itt, mint az F kompromisszumnál. Remélem, hogy érthető, amit mondok egyáltalán nem lenne koherens, hogyha az egyik kompromisszumnál kérnénk ezt a részenkénti szavazást, a másiknál pedig nem. Köszönöm, Rike úr, előadó úr. Uh, first, let's just say uh, thanks to... Köszönöm szépen Riké úrnak. Tényleg nagyra becsülöm azt a kooperatív együttműködő hangulatot, ami kialakult az árnyék előadók között, amikor előkészítettük az anyagot. Igazából a javaslatot nem értettem meg, hol, lenne, hol kellene ezt megosztani, megismételni a pontos kérést, hogy hol kellene ezt megosztani? Riké úr, meg tudná ismételni? Tehát a D kompromisszumban azt kérjük, hogy részenként szavazzunk. Az első rész tartana a 2 DC-ig, az utolsó a bekezdésig, és utána a második albekezdésről kellene külön szavazni. Tehát álljunk meg az első szavazásnál a Becomes Sufficiently Available-nél, és a második bekezdést pedig a 2DC-n belül külön szavaznánk. Gören? Akkor most már értem, igen. Csak az utolsó albekezdést szeretné törölni, ha jól értettem a DC alatt. Ez a javaslat világos már. Ez így rendben van. Részenként szavazunk. Politikailag nem értenék egyet vele, hogyha láttuk, hogy a meghallgatás, ami most éppen volt, milyen eredményt hozott, vagy mit hallottunk, ez okot szolgáltat erre az utolsó bekezdésre, de technikai téma végül is a részenkénti szavazás. Euh, à quoi correspond le split, et que à partir de là, naturellement... Fontos, hogy akkor mindenki megértse, hogy hol van ez a felbontás, azért, hogy minden Shadow tudja, hogy akkor miről is szavazunk. Akkor más megjegyzés nincs. Lassan fogunk szavazni azért, hogy nehogy hibázzunk. Mindenkinek megvan a szavazólistája, akkor a nagy A kompromisszummal kezdjük. Ez ugyanaz, mint a nagy G. Angolul G. Hogyha most a nagy A kompromisszumot megszavazzuk, akkor a nagy G-t elfogadottnak tekintjük. Előadó úr? Igen, igen, így értelmezi ön is ezt. Ki támogatja ezt? Bocsánat. Bocsánat, részenkénti szavazás is van benne még saját magamnál is gyorsabban mondom. Az első részt ki támogatja? Ellene? Egy ellene, tartózkodás nincs, első részt elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, egy, kettő, három, négy, öt, hat, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, egy, tartózkodás nincs, elfogadtuk. Negyedik rész mellette. Ha-ha. Ellene. Ó, oh, ó, oh, itt szavaznunk kell. Elektronikusan megnyitom a szavazást, és egy szavazatot Jensen asszony kedvéért még hozzáadunk, mert hogy nem, akkor én nem szavazok, mert túl sokan szavaztak a néppártnál. Nos, lezárom a szavazást. A, akkor a liberálisoknál ez működik, tehát nem kell hozzáadni a pontot. Tehát 15 mellette, 17 ellene elutasítottuk. A negyedik részt tehát elutasítottuk. Ötödik rész, ki van mellette, ellene tartózkodás ugyanígy, tehát ezt is elutasítottuk, tehát csak a három, az első három részt fogadtuk el. Előadó úr, ezek után a G kompromisszummal mi a helyzet? Donc on considère que c'est le même vote. Hát mi ugyanaz a megszövegezés, tehát ugyanez a szavazás is. Igen, ugyanúgy ö, bontottuk a szavazást is, úgyhogy akkor ez ugyanígy igaz, igaz a G-re is, ugyanazon ö, megfogalmazással fogadjuk el akkor a G kompromisszumot. Negyvenkettes módosítóhoz érünk. Durand asszony mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 6-os 11-es előadói módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es technikai módosító, erről nem kell szavaznunk. Nagy B kompromisszum mellette ellene egy tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös módosító előadó ellenzi mellette. Ellenőrizzük. Én nem szavazok, mert túl sok a néppárti szavazat. Megnyitom a szavazást. Le- Megnyitom a szavazást. Szavazzunk, szavazzunk. Lezártuk a szavazást. 17-17. Ezért tehát elutasítottuk, mivel módosítóról van szó. 16-osra a B kompromisszum kitér, tehát akkor a nagy C kompromisszumnál járunk mellette ellene egy tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas módosító kompatibilis mellette ellene egy tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os Ashworth úr részéről az előadónak nem tetszik mellette. Egy ellene mindenki más, tartózkodás, elutasítottuk. D kompromisszum. Részenkénti szavazás, ezt Dominik Riké kérte. Első rész, mellette, ellene, ketten, tartózkodás. Első részt elfogadtuk. Második rész. Itt már eltérnek a politikai vélemények. Mellette a liberálisok nem tudják. Akkor elektronikusan szavazzunk. Tehát a D kompromisszum második részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 11 mellette, 23 ellene elutasítottuk. E kompromisszum, mellette ellene egy tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosító, itre, az elődő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 24-es itre, meg a, nem ellenzi az előadó mellette, nem támogatja mellette, néppárt, ellene, mindenki más, tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös módosítódra ez kitér, 26-os törlés előadó ellenzi, mellette senki. Ellene mindenki. Tartózkodás elutasítottuk. 11-es előadó részéről mellette, ellene egy, tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, mell ellene egy, tartózkodás elfogadtuk. 14-es technikai, nem kell szavazni róla. F kompromisszum. Részenként szavazunk a néppárt kérésére. Ez első részről szavazzunk. Mellette? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk az első részt. A második részben külön kell szavaznunk, mert van egy szóbeli módosító. Nem ez az. Ah, pardon. Alors, on vote d'abord la deuxième partie. Elnézést, akkor először a második részt, szóbeli módosító nélküli második részt nézzük meg, erről szavazunk. Látom, hogy az asszisztensek bólogatnak, úgyhogy akkor én engedelmeskedek. Második rész mellette, Sűha, elektronikusan szavazunk. Vélemény különbségek vannak. Megnyitottam a szavazást, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 10 mellette, 23-an ellene, akkor elsöpörtük, elutasítottuk ezt a módosítót. Most jön a szóbeli módosító, ezt kiosztották. Görán. I can be very short because uh, as we say it has been uh, distributed. Igen, ezt elosztottuk az eredetileg, uh, az szerepelt a javaslatban, hogy shall be reused a javaslat alapján és ebben egyetértettük, a mély szót teszik be a shell helyére. C'est ça. Donc, c'est bien. Igen, rendben. Tehát a mély van a szövegben, nem pedig a shell. Pontos különbség. Mellette? Köszönöm. Ellene? Egy. Tartózkodás. Elfogadtuk. Innentől kezdve, tehát az F-ről már szavaztunk, ez az összes következő módosítót lefedi, akkor a G kompromisszum erről már az A kompromisszum során is szavaztunk, tehát ezt lefettük vele, úgyhogy térjünk át a 17-es módosítóra. Ezt a TRAN szakbizottság javasolja, az előadó nem. Mellette elektronikusan szavazzunk. Szerintem mellette van a többség, de megnézzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, 23-an mellette, 11-en ellene elfogadtuk. A következő két módosítót már lefettük, akkor jönnek a preambulumpontok. 15-ös módosító és az 1-es ugyanaz, az előadó nem támogatja, mellette, ellene, tartózkodás, a többség támogatja, elfogadtuk ezt a két módosítót. A kettes, tran, az előadó nem támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az előadó egyes módosítója az ötös preambulumpontról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes módosító az előadó részéről mellette, ellene tartózkodás ketten ellene elfogadtuk, 16-os okafogyottá vált, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as Riki úr előadó nem támogatja. Elektronikusan szavazzunk, mert itt eltérnek a vélemények. Lezárom a szavazást. Technikai probléma volt, kezdjük újra. Bocsánat. A titkárság elaludt. Szavazzanak, kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom. 22 mellette 11 ellene elfogadtuk. 19. Paxas úr kompatibilis, az előadó nem támogatja. Mellette? Ellene? Tartózkodás? A néppárt kisebbségben van, elutasítottuk. Négyes, a trans részéről, a trans részéről az előadó támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a 20-as második részéről szavazunk most. Kiegészítés. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös a tran részéről. Az előadó nem támogatja mellette. Ellene mindenki tartózkodás elutasítottuk. 21-es Isabel Durand. Az előadó ellenzi. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es preambulumpont, itre 1-es, előadó ellenzi mellette, hárman ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es, a szóbeli módosítóval, amely a szavazólistán van. Előadó támogatja, ki támogatja még? Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Innen nem látom tisztán. Megnyitom a szavazást. Megnyitom. Még egy szavazás hiányzik. Egy Lezártam a szavazást. Ja, én most már szavazhatnék. Haha, lezárom a szavazást, de ez érdekes. A néppárt ellene szavaz. 16-an ellene, 17-en mellette. Akkor elutasítottuk mert akkor 17-en mellette, 17-en ellene vannak. Elutasítottuk. Kezdjük, talán kezdjük újra. Némi zavar volt. Kezdjük újra. De én most már szavazhatok. Akkor most, haha, betartsam-e a frakció iránymutatásait? Nem is tudom. Igen, valóban egy szavazat hiányzott. Mindenki szavazott? Nos, akkor 16 a mellette, 18-an ellene, most már egyértelmű. Valaki megváltoztatta a véleményét, rendben. 22-es módosító volt ez, de ez most a 22-es volt, tehát most következik a 23-as, kompatibilis, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es dűron, előadó ellenzi mellette, a zöldek ellene, a többiek tartózkodás elutasítottuk. 25-ös Richard Ashworth részéről, az előadó nem támogatja mellette, senki Ja, de, bocsánat. Bocsánat, nem láttam. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az ITRE kettes módosítójáról részenként szavazzunk. Az első rész Until Public Funding. Az előadó támogatja. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Első részt elfogadtuk. Második rész. Az előadó nem támogatja. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os Dominik Rikke kompatibilis, az előadó támogatja mellette, ellene egy tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es ugyanaz, mint az itre 3-as. Részenként szavazunk. Az első rész all except in particular a shift a flagship initiative -ig. az előadó támogatja, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, in particular a shift flagship initiative. Mellette, ellene, liberálisoknak ez nem tetszik. Tartózkodás, tehát megszavaztuk, elfogadtuk. Három, elnézést, először az ITRE négyes módosító előadó ellenzi mellette, elektronikusan szavazzunk. Elektronikus szavazás, én is szavazhatok. Ann Jensen problémája megoldódott. 17-en mellette, 16-an ellene. A négyest elfogadtuk. 28-as és 6-os azonos és kompatibilis a négyessel. Az előadó ellenzi, mellette Senki. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Az ötös, ittre ötös, az előadó nem támogatja, ellen, mellette, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítottuk. Hetes, Tran hetes, előadó ellenzi mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk nagy többséggel. Más többséggel. Így kompromisszum. Részenként szavazunk az utolsó mondatról. Nagy I, az utolsó mondat nélkül, arról majd külön szavazunk. Mellette, ellene. Egy, tartózkodás. Elfogadtuk külön szavazunk a while after 2013 the initiative may potentially be extended to other sectors. A néppárt, nem megint, mellette, a néppárt, ellene, bocsánat, Görön. Mikrofonon kívül hangzott el a hozzászólás. Nem volt egészen világos, a szövegről szavazunk, vagy a törlésről? Nous, nous votons pour... Euh, Arról szavazunk, hogy töröljük-e ez, ezt a mondat véget. Potentially based on the two other sectors. Okay. Then I'm, then I'm against. Okay. Akkor... Akkor nem támogatom. Bon, alors, ki... Ez fontos pontosítás. Nos, akkor ki van mellette a részen ezen részes szavazásnak, tehát törlésnek. Ki van ellene? Ellenőrizzük, szerintem mellette leszünk, de megnézzük. Elektronikus szavazás, megnyitom. Szavazzunk. Még egy valaki. Még egy szavazat hiányzik. Én szavaztam. Rendben. Lezártuk. 22 mellette, 11 ellene. Elfogadt láttuk. Ezt a módosítót elfogadtuk, tehát töröljük a mondat végét. Ittre hetes következik, az előadó nem támogatja mellette, senki ellene. Mindenki, tartózkodás, elutasítottuk. Rikke 32-es, az elődő támogatja mellette, ellene, egy, tartózkodás. Elfogadtuk. J kompromisszum az előadó részéről mellette, ellene. Egy, tartózkodás. Elfogadtuk. Ittre 9-es, az előadó nem támogatja mellette, egy, ellene, sok, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös Isabel Durand, az előadást, előadó támogatja mellette, ellene elektronikusan szavazzunk. A vércukorszint csak alacsony, mert a kezek már nem emelkednek a magasba. Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 22-en ellene elutasítottuk innen nem látszott ez ennyire. A 20-as mód, pontra van több módosító, a 10-es transz mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os Izabel Durand az előadó nem támogatja mellette, a zöldek ellene mindenki tartózkodás elutasítottuk Dominik Rike 37-es, az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm, tartózkodás. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. Itre 10-es, kompatibilis. Az előadó támogatja. Mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as Dominik Rike, az előadó támogatja mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es Isabel Durand, az előadó tám- nem támogatja mellette, ellene. Többség. E, tartózkodás elutasítva. A TRAN 11-es, az előadó nem támogatja mellette, ellene. Köszönöm. Akkor elektronikusan szavazzunk. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom. Reimer. A-a. De mindegy. Lemaradt. Teljesen mindegy. A jegyzőkönyvbe beírjuk majd, hogy Reimer Bőge most másként szavazott. De 20 mellette, 12 ellene, úgyhogy elfogadtuk. Elektronikus szavazás az egész így módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 31-en mellette, egy ellene, két tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Köszönet minden árnyékjelentéstevőnek. Fontos téma volt és nehéz szavazás. Tudom, hogy még éjjel is dolgoztak, úgyhogy gratulálok. Voilà, alors mes chers collègues, je vous propose de... Tisztelt kollégák, folytassuk a munkát. A szavazás után Carvalho asszony jelentése az Európai Műholdas Rádionavigációs Rendszerek létrehozása és üzemeltetése. Hol is van a hölgy? Így Előadóasszony. Merci, presidente, euh, caros colegas. Nos, elnök úr, kedves kollégák! Mielőtt előadom a Galileo jelentést, szeretnék portas kolléga érdemeit méltatni. Nagyon szomorú nap ez, mindannyiunk számára, akiknek lehetősége volt vele együtt dolgozni. A szakbizottsági munka és a kollégákkal való együttműködés nagyon motiváló volt Miguel számára a életének legnehezebb befejező időszakában. Engedje meg, hogy most megszakítjam, de azt mondták nekem, hogy még egy szavazásra sort fog most keríteni a La Via jelentéssel kapcsolatban ez ugyebár e, egy vélemény az Agri Szakbizottságnak. Nagyon sajnálom, hogy félbe kellett szakítanom, szeretnék ezért elnézést kérni. Tehát azt javasolnám, hogy most akkor meg a Lavia véleményről e, szavazzunk. Egyetlen módosító indítvány érkezett ehhez. Mielőtt tehát elhagynák a termet, mert hogy néhányan a szavazás után ezt kívánják tenni. Azt javasolnám, hogy szavazunk még erről. Van-e? Andreasen asszonytól van egy módosító indítvány, tehát a La Via véleménnyel kapcsolatban, ami alapvetően ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk, zárószavazás, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, és parancsoljon Kárvályó asszony, amit megszakítottam, megadom önnek újra a szót. Tehát engedjék meg, hogy Miguel Portás kollégánkat méltassam néhány szóban. Mindannyiunk számára nehéz és szomorú nap, azok számára, akik vele együtt dolgozhattak. Úgy gondolom, hogy a kollégákkal való együttműködés itt a szakbizottságban mindig is nagyon motiváló volt Miguel kollégánknak élete ezen nehéz szakaszában. Azonban fontos, hogy folytassuk a munkát, ez is egy módja annak, hogy méltassuk Miguel Portás emlékét. A bizottság jogalkotási javaslata az európai műholdas navigációs rendszeren nézve a Galileo és az EGNOS program azért kerül kialakításra, hogy létrehozzon egy globális navigációs rendszer európai vezetés alatt. A e két rendszer egyetlen navigációs rendszert jelent összességében, és 30 e, műholdból áll, és természetesen egy földi infrastruktúrára is szükség van. Ez fel e, a szinkronizálni fogja a az elektronikus vezérlést a közlekedés fogja összhangba hozni és vezérelni. A legtöbb pénzt, amit ezekre a programokra költünk, az közvetlenül a gazdas- európai gazdaságba kerül. A bizottság javaslatát megnézve, el kell, hogy mondjam, a bizottság egy új keretet terjesztett elő a finanszírozás és az irányítás területén a két program vonatkozásában Szeretném megdicsérni a bizottságot az eddig elvégzett munkáért. Mindenek előtt azért, mert folytatják a programok finanszírozását a következő több éves keretben is, pénzügyi keretben is. Egy 7 milliárdos kötelezettséget vállal a bizottság 2011-es árakon kalkulálva 7,9 milliárdról beszélünk jelen áram. Ez tartalmaz egy borítékot is, amely a szükséges kockázatokat fedezi. Ez a 1500 millió euróról van szó. Egy másfél milliárdról tehát, és ami a költségvetést túllépését illeti van egy 1 milliárdos tartalék is, amelyel az eredeti költségvetést tudjuk megtámasztani. Ehhez szükség van egy változtatásra a tanács részéről egyhangú szavazással, illetőleg ezt támogatni kell az Európai Parlamentnek is. Ez az összeg ezért pántlikázott összeg az EU költségvetésében a megoldás a, köz, a bizottság javaslatának nagy előnye az láthatóvá válik a tárgyalások során. A többi fontos infrastruktúra szempontjából is az ITER és a GMF kérdésében is én azt szeretném javasolni, hogy a több éves pénzügyi keret során 2007 és 2014 között nagyon komoly költség túllépések történtek, és az MFF 1,3 milliárdos korrekciót követelt meg hosszú tárgyalásokat követően a tanács és a parlament között. Az Európai Bizottság számára a program vezetése során az új szakasz csökkenti a költség túllépések kockázatát. Éppen ezért szeretnék értékelést adni az bizottsági javaslatáról. Három fő aspektus van, amelyet átvettem a véleménybe. Az első aspektus a következő. Egy amennyiben kötelez, pénzügyi, előre nem látható pénzügyi kötelezettségek jelentkeznek, akkor a tartalék, az MFF-ből származó tartalék ezt tudja fedezni, és nem büntetünk más sikeres programokat így módon az első fejezeten belül. Második pont biztosítani kell, hogy a költségvetési hatóság megfelelően és hatékonyan kerül tájékoztatásra megfelelő tanulmányok útján ahelyett, hogy az Európai Parlamentet kell bevonni ebbe a folyamatba, amikor a megfelelő tájékoztatás alakul ki, és a folyamat monitorizását végezzük. Az Európai Parlamentet a bizottságnak tájékoztatnia kell abban az esetben, amennyiben ellenőrizhetetlen kockázatok merülnek fel, amelyek jelentős költséget okoznak. Végül pedig a harmadik aspektus, amiről beszélni szeretnék, van egy végleges lista, amely tartalmazza a bizottság éves jelentéséből származó megállapításokat. Összefoglalva tehát elmondhatom, az az véleményem nagyon fontos, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat biztosítsuk a következő több éves keretben, hogy a jelen politikai prioritásokat teljesíteni tudjuk, és a Lisszaboni szerződésből adódó feladatokat el tudjuk látni. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagy figy- és várom a megjegyzéseiket az árnyék előadókkal együtt. A Porter. Köszönöm szépen, előadó asszony. Szuszta úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet értek azzal, amit az általános értékezés és stratégiai elemzés az előadó tollából tartalmazott, valamint egyet értek a állásfoglalásának alapját képező gondolatokkal is. A kutatásfejlesztés és az innováció finanszírozása esetében ugye nagyon is eh, technikai kérdésekről van szó, amelyeknek nem csak a technika jelenlegi állásának kell megfelelnie, hanem biztosítaniuk kell azt is, hogy a kis és középvállalkozások irányában megfelelő technológia transfer induljon el. Az európai versenyképességet így kell, hogy növeljük. Egyetértek azokkal a módosító indítványokkal, amelyek a teljes körű költségvetési hatóságoknak adandó információkra vonatkoznak, és azzal is egyetértek, hogy a matos tárgyalások során a 2014 és 2020-as többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások során is utaljunk ennek fontosságára. Úgy gondolom, hogy az ötös módosító indítványa kapcsolatban, amely az potolagos költségekről szól, e, e, úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit mindannyian támogathatunk, de mindenképpen a további módosító indítványokat is meg kell vizsgálni, és mi nekünk, magunknak is lesznek még módosító indítványaink. Elnök, köszönöm szépen. Rönek úr, nagyon jó, hogy itt van körünkben, hiszen ezekkel a témákkal jól kiismeri magát. Köszönöm szépen. inkább mérsékelt vagyok árnyék előadóként. Azt szeretném mondani, hogy ez a téma rendkívül fontos, mint ahogy az előadó maga is megfogalmazta. Az első javaslatot igencsak jónak tartom, érdekes módosításokkal, de szeretném megismételni, hogy a műholdas navigációs programok, nagyon fontos uniós programok, és a javaslatnak erősítenie kell az űrben az európai jelenlétet, és megfelelő szolgáltatásokat kell hozzárendelni a feladatokhoz. Fel kell használni az összes eszközt és finanszírozási forrást, pénzügyi tranzakcióknál jobb energiállátásra és számos egyéb műveletre, amit most nem is veszünk figyelembe. Támogatom, amit az első javaslat tartalmaz, mi szerint szükség van egy jobb ellenőrzésre és kockázatkezelésre. Bizonyos programok nehezen bizonyos intézkedések nehezen számíthatók ki, és nehéz figyelemmel kísérni, ami a, az űrben történik, nehéz már befolyásolni. Megvannak a tapasztalataim, és igazából nem látjuk, hogy valójában mi fog történni. Hogyha nem találunk megfelelő finanszírozást a legfontosabb európai projektekhez, akkor elveszítjük a szükséges know-how-t és tudást, szaktudást, és ezért az Európai Parlamentnek fontos feladat jutott, és várom a további együttműködést. Elnézést kérek, hogy nem voltam jelen délelőtt, amikor megemlékeztünk Miguel Portás kollégánkról. Nagyon sajnálom, és mélyen megrázott ez az esemény nagy vesztesége számunkra. Merci, mon cher collègue. Pas d'autres demandes de parole. Köszönöm szépen, kolléga. További hozzászólások? Ha nincsenek, akkor az előadónak adom meg a szót. the. Csak köszönetet akarok mondani a kollégáknak, és szeretném megismételni, hogy várom a szoros együttműködést. Très bien. Bon. Rendben. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy Kárvájó asszonynak ez a véleménye május 4-éig várja a módosító indítványokat, és május 31-én fogja a Költségvetési Szakbizottság ezt a véleményt elfogadni. Az ITRE szakbizottságban, illetékes szakbizottságban pedig június 20-án fognak szavazni, tehát időben be tudjuk terjeszteni a véleményt. A zárószavazás a plenáris ülésen még nem tudható, hogy mikor kerül sorra. Most pedig áttérünk a 16-os pontra. Igatlan politika, Mónika Holmeyer az előadó. Tehát 16-os napi rendi pont, Mónika Holmeyer jelentése. Egy aktuális témával kapcsolatban készített jelentést, parancsolj, megadom neked a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden és velősen fogom megfogalmazni a véleményemet. Minden kollégához eljuttattam már az árnyék előadókhoz eh, ezt az anyagot. Szerintem ez egy elég egyszerű dosszég, ez egy ingatlanokkal kapcsolatos dosszió, amit a, amit a közös kutatási központtal együtt kezelünk, és egy új irodaépület építéséről szól a referencia anyagokkal foglalkozó intézmény számára, Gélben, Belgiumban. Ez egy szolgáltató szerv lenne, amely az ipar ipar számára referenciák, anyagok és mérések területén szolgáltatásokat fog nyújtani. 350 munkatársa van ennek az intézmények, akik 15 épületben dolgoznak, ezek 40-50 éves átlag életkorúak, és gyakorlatilag szanálásra szorulnak ebből az okból. A referenciák, anyagok és méréseknek az intézmény az elkövetkezendő 10-15 évben szeretné szanálni a rendelkezésre álló épületeket. Az első épület, amiről ma beszélünk, ez gyakorlatilag egy hosszabb távú ingatlan szanálási tervnek a része. A projektnek a megvalósítása, egy épületnek a bontását teszi szükségessé, ez az épület hat, a 60-as években épült, és gyakorlatilag már nem felel meg a mai ingatlanokkal szemben támasztott követelményeknek, sőt mondhatnám, sem az iroda használat területén, sem pedig az épület biztonság területén nem felel meg semmilyen követelmények, éppen ezért amellett döntöttek, hogy lebontják ezt az épületet. A, a menedzsment a főépületben van jelenleg elhelyezve, ezt 2011 végén tűz sújtotta, ezt most fel kell újítani, szanálni kell, és itt csak tudományos laboratóriumok kapnak majd helyet időközben a mai felismerések szerint. Gyakorlatilag fontos az, hogy ne legyenek egy fedél alatt elhelyezve a kutató helyiségek és a mm, irodahelyiségek. a fejlesztési terv alapján összességében azonos marad az alapterület ebben az épületben, de a helységek száma nagyobb lesz, így tehát több kutatólaboratórium helyezhető el. A lehető legjobban próbálják a szanálás keretében felhasználni a pénzügyi forrásokat. Az iroda épületnek két emelete lesz, 2200 négyzetméter lesz az alapterülete, 75 munkatársnak ad helyet, lesznek parkolóhelyek, oktatóhelységek, és az energiahatékonyság szempontjára is figyelmet fordítanak. 2010 májusában épül, kezdődik meg az épület, az épület bontása 650 ezer euróba fog kerülni, és lesz egy és az is az épületben lehetővé válik az internetes telefonálás is, ezáltal majd a kapcsolattartás költségés csökkenni fognak. Az intézet, a belga makutató intézetnek a területén fog elhelyezkedni. 99 évre bérli az intézet, a bizottságnak a tulajdonába fog kerülni az épület, miközben a telek ingatlan a belga makutató intézetnek a tulajdonában marad, és nem lesz nyilvános a belépés a területre, mivel hogy ez egy zárt kutatóintézet. Remélem, hogy mégiscsak lehetőségünk lesz ennek a makutató intézetnek és a makutató létesítményeknek a területére majd belépnünk. Összességében a költségeket illetően 5,457 millió euróba fog kerülni az egész építés, ezeket ré, most már részben el, elkezdték a kifizetéseket. Úgy gondolom, hogy az, úgy kellene eljárnunk, hogy semmiféle korlátozással nem élünk ezzel az építési beruházással kapcsolatban. Merci, Mme rapporteur. Köszönöm, előadóasszony. Megjegyzések, revételek nincs? Akkor nem kérünk erről véleményt. Monika, szeretne hozzászólni? Csak szeretnék utalni arra, hogy miután a kollégák eh, a parlament épületeivel kapcsolatban is nagyon érdeklődést mutattak, a következő alkalommal döntenünk kell majd a Montoyé és olyan épületekről, amelyek ugye a parlamenthez tartoznak, és a következő alkalommal az Európai Történelem házáról is közelebbi eszmecserét folytatunk. Majd szeretném felhívni a kollégek figyelmét arra, hogy ne legyen egyfajta eh, meglepődés az ülés közben. Elküldtem már valamennyi árnyék az ezzel kapcsolatos anyagot. Szeretném, hogyha már most mindenki tudatosítaná, hogy ezről fogunk foglalkozni a következő ülésen, és hogyha kérdések vannak, akkor idő elő, ideje korán még eljutassák ezeket hozzám, és ne a következő ülésen legyen a nagy meglepődés. Très bien, message bien compris. Et bien... Rendben, értjük az üzenetet. Előadó asszony. További megjegyzés nincsen, akkor javaslom, hogy most akkor itt függesszük fel az ülést. Délután fél háromkor találkozunk Lewandowski biztos úrral. A koordinátorok ülését egyszerűen töröltük. Fél háromig felfüggesztem, berekeztem az ülést.